Pan Az elnök. Uh, uh, Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Szeretettel üdvözlöm az elnököt és a biztost is. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, ötkor szavaznunk kell, ami azt jelenti, hogy be kell tartanunk a menetrendet. Az első napi rendi pontunk ma délután a közös vita 2017-es évi mentesítés témájában. Összességében 53 jelentés tartozik ehhez a témához, hat jelentéstevőnk van, Ayala Szender asszony, Vállé képviselő Schmidt képviselő, Kon képviselő, Szárvama képviselő és Dlabajova képviselő. Szeretettel üdvözlöm Klaus Heiner Lénét, aki az Európai Számbevőszék elnöke. Örülök, hogy itt van ma velünk. És minek utána mindezt elmondtam, jóvá kell hagynunk még a jegyzőkönyveket is, mégpedig a tegnapi ülés jegyzőkönyveiről van szó. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az a tegnapi nap során elfogadott szövegek elérhetőek, ha senkinek nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. Most pedig rátérünk az első napi rendi pontra, amelyet már az imént megemlítettem. Lapozok itt a papírjaimban, hogy megtaláljam a listát. a Szender asszonynak adok most először szót jelentéstevőként, négy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm Léne urat, a szemövőszék elnökét, és üdvözlöm azt a tényt is, hogy itt van a tanács is. És üdvözlöm Öttinger utat is. A mai napon a 2017-es évi mentesítésről van szó, ez nagyon fontos év volt. Egyrészt a költségvetés szempontjából is, másrészt pedig azért, mert egyfajta mérleget kell vonni az új választások előtt fontos ez, a májusi, május 26-ai vagy a környéki választások meghatározzák majd Európa jövőjét. Mérleget kell vonni az elmúlt évekről, a 2017-es évi teljesítményükről, az én esetemben 15 mentesítésről van szó, 17 részről. Nagyon fontos az, hogy az összes Európai Uniós intézmény esetében megtaláljuk azt a módszert, amelyen keresztül a lehető legjobban lehet megvalósítani az Európai Unió költségvetését, lehető legjobban lehet végrehajtani, lehető legjobban meg lehet valósítani a prioritásokat, az értékeinket, illetve a legalitás, illetve a szabályosság kritériumait is teljesíteni kell. A számvevőszék elnökének szeretném megköszönni azt a hihetetlenül nagy segítséget, amelyet nyújtott a mentesítésről szóló jelentések elkészítésekor. A második év olyan évet írjuk, amikor a DASZ nem negatív. Egyértelműen egy olyan pályát kezdtünk el írni, amely mutatja azt a polgárok felé, hogy érdemes volt ezt a munkát elvégezni, nagyon lecsökkent a hibaszint, a hiba arány, de van még egy dolog, amiről beszélnünk kell, és ezt a szemvevőszék is elmondta, hogy az új kihívásokra is meg kell valósítania, meg kell, az új kihívásokra is meg kell találni a választ. Ott vannak például a különböző újabb alapok, vagyonkezelői alapok például, vagy az olyan kihívások, mint a klímaváltozás, a védelmi politika, ezek mind-mind alapvető fontosságú dolgok az EU számára. Azt gondolom, hogy összes tudásunkra és bölcsességünkre szükség van, hogy ezt, ezeket a kérdéseket meg tudjuk oldani. Megpróbáltam a lehető leginformatívabb jelentéseket elkészíteni, hogy azok is, akik előtetik magukat majd a választásokra, el tudják ezt olvasni és megismerkedhessenek a, az Európai Uniós intézmények problémáival, költségvetésünk természetével. Nagyon sokat javultunk a közös kezelésű intézmények esetében. A tanács is néhány problémát sikeresen megoldott, és ott van még a közvetett kezelés is. Itt újféle kezelési módokról van szó. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is nagyon invenciózusnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni a leghatékonyabban az Európai Unió költségvetésének végrehajtását. Köszönet a kollégáknak, köszönet a titkárságnak, a frakciók titkárságának, illetve a szakbizottsági titkárságnak. Aztán az olaf kapcsolatban is elég sok újdonság volt, illetve az összeférhetetlenség kérdése is fölmerült a bizottság főtitkárjának kinevezésével kapcsolatban. Hogyha ezzel kapcsolatban kérdések vannak, akkor természetesen nagyon szívesen válaszolok majd. Köszönöm szépen! Most Valen asszonyt szólítom. Valli urat szólítom, a másik jelentéstevőt. Köszönöm szépen, ön is köszönök. A, köszönetet szeretnék mondani a lennék jelentéstevőknek az együttműködésért, köszönet a számvevőszéknek a sok adatért, amit rendelkezésünkre bocsátottak, nagyon sokat segítettek. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió saját házatáján rendet tegyen. Nagyon fontos az is, hogy az európai költségvetés végrehajtását a lehető leghatékonyabban tudjuk ellenőrizni. A szemevőszékéves jelentésében úgy azt becsülte, hogy a arány 4,5% a 2017-es évre. Ez egy nagyon aggasztó adat, és úgy gondoljuk, hogy ezt ki kell emelni. Leginkább Az előzetes programok, a különböző támogatások, a nemzetközi együttműködés kapcsolatos kiadásokban van a legnagyobb hibaarány. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban kell például a pályázati eljárásokat is felügyelnie, a, illetve ellenőriznie a számvevőszék, számvevőszéknek illetve az eredmény és a teljesítmény indikátorokat is nagyon alaposan meg kell választani. 860 millió eurót fizettünk ki ebben az évben egyébként a fejlesztési programokra. Nagyon fontos az, hogy jól használjuk ezt az eszközt. Konkrét projektekre van szükség, illetve nagyon konkrét válaszokra van szükség annak érdekében is, hogy a korrupciót a minimum szintre csökkentsük. Sajnos adó elkerülési problémákkal is küzdöttünk, és ugye beszélünk a migrációs válságról is. A vagyonkezelő alapok és újabb eszköz jelentenek. Úgy gondolom, hogy ez egy kiváló eszköz lehet a különböző kritikus helyzetek megoldására, de nagyon-nagyon szigorú ellenőrzésre van szükség a felhasználásban, illetve az odaítélésben is. a civil szervezetekkel való kapcsolatok, illetve a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok nyomon követhetősége nagyon fontos. Itt is konkrét és pontos ellenőrzésre van szükség. A számövőszék nemrégiben egy külön jelentést jelentettet meg azzal kapcsolatban, hogy a civil szervezetek támogatását mennyire lehet nyomon követni. Én úgy gondolom, hogy nem volt eléggé hogy nem volt eléggé hatékony ez a módszer, sem az információ cserében, sem a végrehajtásban. Még egyszer köszönet az árnyékelentéstevőknek, a számvevőszéknek, a bizottságnak, illetve a beruházási banknak. Köszönöm. Thank you very much indeed. And the next uh, rapporteur... Köszönöm szépen. Schmidt úr a következő parancsolja. Herr Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament 2017-ben 1,9 milliárd eurót költött el, a hiba arány csak 0,5%-os volt, ez nagyon örvendetes, más kiadásoknál csak álmodozunk arról, hogy ilyen alacsony legyen a hiba arány, de ez egy adminisztratív költségvetés, azt éppen ezért a 0,5%-os hiba arány még mindig túl magas. Itt a 0%-ot kellene elérnünk. Az elmúlt hónapok során az Európai Parlament összes részét megvizsgáltam a kiadások szempontjából. A kollégák nagyon segítőkészek voltak, őszintén beszéltek a problémáikról, kérdéseikről, minden információt megosztottak, és úgy éreztem, hogy őszinte válaszokat kapok a kérdéseimre. Természetesen nem minden arany, ami fénylik. Azokon a területeken, ahol a kollégák a legtöbb problémát megemlítik. Itt elsősorban az étkeztetésre gondolok, a kerékpár szolgálatra, az épületekre. Itt valóban még mindig rengeteg a teendőnk, de ami a sofőr szolgálatot illeti, az a tény, hogy a sofőröket bevontuk a parlamenti adminisztrációba, nagyon nagy előrelépés. Mint ahogy mondtam, az összes területet megvizsgáltam, az egyik kedvenc témám a kapcsolattartó irodák. Ezeket mindenki fantasztikusnak tartja rajtam kívül. Úgy gondolom, hogy az épületekre, a bérekre költött pénzek nem állnak arányban az irodák általi teljesítménnyel. Annak örülnék, hogyha a kapcsolattartó irodák még sokkal átfogóban tájékoztatnák a polgárokat, és aznak is örülnék, hogyha a közösségi hálózatokon, hálókon keresztül sokkal jobban kommunikálnának ezek az irodák, hiszen a hálózati a közösségi háló korát éljük, nem elég a kampányokra támaszkodni, úgy kell tájékoztatni, hogy az álhíreknek ne legyen táptalajuk. Mielőtt röviden kitérnék az összes problémás területre, még egyszer köszönetet mondanék az összes kollégának. Kilenc kompromisszumos módosító született. Ezek azt mutatják, hogy nagyon jó és konstruktív volt az együttműködés, még akkor is, hogyha nem értettünk mindig mindenben egyet. A három nagy problematikus terület ugyanúgy, mint szinte minden évben a nyugdíj alap, ez az egyik a három közül, itt valamilyen megoldást kell kitalálnunk, mert akkor jött létre ez a nyugdíj alap, amikor a képviselőknek még nem volt tagállami nyugdíjjogosultságuk. Ez a helyzet változott, és erre megoldást kell találnunk. Nyilvánvalóan tiszteletben kell tartani azon képviselők jogait, akik a nyugdíj alapba befizettek. Mindeközben persze védeni kell a, a képviselők jogait is és az adófizetők érdekeit. Ami a single seat kérdését illeti az Európai Parlament egységes székhelyét, ez mindig is hatalmas probléma volt, csak röviden utalnék a költségekre. Több mint 21 millió euróba kerül évente a két székhely fenntartása, és ne is beszéljünk a széndiokszid kibocsátásról, amit az ingázás okoz. A harmadik kérdés az a, a költségáltalány. Az általány az általány nyilvánvalóan, és még akkor is, hogyha valaki másként gondolkodik, ezt el kell fogadni. Nem lehet az, hogy puszta politikai megfontolásokból, vagy politikai érdekből állandóan vitá- vitázzunk erről a kérdésről. Összességében nagyon jó volt az együttműködés, jó munkát végeztünk, és remélem, hogy megszavazzuk később a parlamentnek a mentesítést. Köszönöm. Köszönöm, kolléga. Kón úr következik most jelentéstevőként, szintén négy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt Léna, elnök úr, kedves kollégák! A többi intézmény költségvetésének végrehajtására 2017, 2017-ben nagy részt kielégítő volt, nagyon kevés szabálytalanságra derült csak fény, összességében azonban jelentéstevőként fontos volt számomra az, hogy kiemeljem a növekvő munkaterhelést, a nők egyenlő bánás, nőkkel szemben egyenlő bánásmód fontosságát és a határozott fellépést a munkahelyi zaklatással szemben. Örülök, hogy a parlament számos ajánlását végrehajtották a legutóbbi mentesítésből, és rengeteg a pozitív fejlemény az erőforrásokkal való bánásmód területén. Az EKS például a delegációk területén el- előrelépést ért el az adminisztratív eljárásokban, főként ami a célzott képzéseket illeti, az IT-rendszerek összekapcsolását, és üdvözlöm a más nemzeti delegációkkal való együttműködést is az EU határain kívül. A régió Bizottsága és a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az erőforrásokkal közösen gazdálkodik, például a fordítószolgálat közös használata nagy megtakarításokhoz vezetett. Azonban egyfajta beruházási stopp alakult ki, főként ami az IT rendszereket illeti. Úgy gondolom nem szabad tovább követelni az imént említett két intézmény költségvetésének csökkentését. Az európai ombudsman kiváló munkát végez az európai polgárok számára, a növekvő munkaterhelés mellett folyamatosan növelni tudta a hatékonyságát, de úgy gondolom, hogy a lehetséges megtakarítások területén elértük a potenciál maximumát. Az Európai Bíróság, a parlament és a szembevőszék ajánlásait, ajánlásait követve felgyorsította az ügyek megvizsgálását, megduplázódott emellett a bírák száma, és mindeközben persze folyamatosan nő a keresetek száma is, ezért valószínűleg tovább kell foglalkoznunk majd a bíróság leterheltségének kérdésével. Az Európai Számvevőszék a maga részéről egy nagyon fontos partnerünk, és jelentései és rendezvényei révén tá- nagymértékben támogatja a jogalkotói munkát, emellett lenyűgözőnek tartom a számbevőszék kommunikációját. A, az Európai Adatvédelmi Biztos egy olyan intézmény, amely egyre nagyobb jelentőséggel bír, tekintettel az adatvédelem fontosságára. A pozitív, a pozitív fejlemények ellenére azonban az elmúlt években voltak problémák is. A tanács továbbra sem is, ismeri el a parlament mentesítési jogosultságát, és nem, hajland, nem volt hajlandó a szakbizottságunk előtt megjelenni. Továbbra is dolgozunk a tanácssal a helyzet megoldásán, ezért azt javaslom, hogy a tanácsnak ez, e, erre az évre ne adjuk meg a mentesítést, remélhetőleg a jövőben változik a helyzet. Emellett a régiók bizottsága és egy e, volt munkatárs között is e, továbbra is fennáll egy vitás ügy, ez a volt RB munkatárs visszaéléseket tárt fel az intézményen belül. Reméljük, hogy a vonatkozó ügyben az eljárás eredményt hoz majd. Az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságban is napvilágot látott egy problémás eset. Azt követeljük, hogy a vonatkozó szabályokat vizsgálják felül. A szociáldemokrata frakció zéró toleranciát hirdet zaklatási ügyekben. Az európai számbevőszék esetében volt egy súlyos eset, ahol az utazási költségek és a szolgálati járművek használata kapcsán voltak visszáságok. itt is megoldásra van szükség. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság folyamatosan nyomon követi majd a helyzet alakulását. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Ragaszkodom ahhoz, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt. Ötkor szavaznunk kell. Kérem, tartsa mindenki tiszteletben a hozzászólási időt. Szárva meg kolléga kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Öttinger, biztos úr, Csamba úr, a tanácstól tisztelt képviselőtársaim. Először is meg szeretném köszönni a számvevőszéknek, a bizottságnak, az ügynökségeknek és a parlament állományának, titkárságot is ideértve, a sok-sok segítséget, amit nyújtottak az 53 mentesítési jelentés megírásában. A decentralizált ügynökségek láthatóak a tagállamokban, és közvetlen hatásuk van az uniós polgárainak, polgárok életére. Örülünk annak, hogy összességében nagyon pozitív a számvevőszék elemzése az ügynökségek tekintetében. A számvevőszék a számlák megbízhatósága, jogszerűsége tekintetében is minden ügynökség vonatkozásában pozitív képet fest, kivéve a elszó a menekültügyi ügynökség kifizetéseit, ahol kritikusan nyilvánult meg. Ez a negatív vélemény abból adódott, hogy a közbeszerzési eljárásokat és a személyi felvételi eljárásokat nem teljesen szabályszerűen folytatták le, de új menedzsmentje van, igazgatósága az ügynökségnek, és ettől elszámolható, megbízható ö, irányítási struktúrát várunk, és elszámolási rendet. Ezért valamennyi ügynökségnek végül is javasoljuk, a mentesítés megadását, kivéve a menekültügyi ügynökséget, amelynek esetében elhalasztjuk a mentesítés megadását. Nyolc horizontális típusú megjegyzésem lenne. Továbbra is kérjük az ügynökségeket, hogy performancia teljesítmény alapú költségvetést tervezzene, és a, ö, tényszerűen mérjék a hatásokat, elért eredményeket, és további hozzáadott értéket teremtsenek. Kérjük az Európai Bizottságot, a hálózatot, az egyes ügynökségeket a még szorosabb konstruktív együttműködésre a 2020-as költségvetési időszakban, és arra, hogy tárjanak fel új finanszírozási forrásokat az ügynökségeknek. Kérjük a számbevőszéket, hogy egységes számítási módszereket alkalmazzanak az úgynevezett carryoverek tekintetében, és még világosabb iránymutatásokat adjanak az ügynökségeknek. Negyedsorban kérjük a bizottságot, hogy a mentesítési jelentéseket a decentralizált ügynökségek vonatkozásában is minél előbb küldje meg nekünk. A ötöt sorban egyes ügynökségek konkrét igazgatási és beszerzési ügyeit rendbe kell tenni. Ez is rendszerszerű megközelítést igényel és együttműködést a független értékelő ügynökségekkel és az administratív terhek csökkentését. A érdek összeegyeztethetetlenségeket, a whistleblowerek helyzetét még jobban tisztázni kell. Végül pedig megismételjük követelésünket, hogy a mentesítéssel kapcsolatos elsődleges szövegek egyből a lezárt év után a lehető leghamarabb szülessenek meg, hogy minél előbb lehessen az egész eljárás lefolytatni. Most is évféle ki kellett dolgoznunk a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban. Értjük, köszönjük szépen. Most Gyemajova összönnek négy percet. Köszönöm szépen. Tisztelt számövőszék, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt tanács. Nos, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a 2017-es mentesítés megszülesen. Úgy gondolom, hogy nem csak azt kell megnézni, hogy a finanszírozás megtörtént-e, hanem hogy milyen valós eredményt értünk el, milyen teljesítményt tudunk nyújtani. Nagyon örülök az együttműködésnek a a különböző nagyon fontos az, hogy milyen hatással vannak mindennapi életünkre a különböző a különböző vállalatok, a magán tőke, illetve a tőke felhasználása. 2,1 milliárd euróról van szó a vegyes vállalatok esetében ez egy elég jelentős százalék, és több mint és elég nagy mértékű munkavállalók, elég sok munkavállalókat is alkalmaztak. Nos, azt gondolom, hogy a stratégiai partnerekkel való együttműködést is segítették ezek a közös vállalkozások, és hosszú távú együttműködést alapoztak meg. Úgy gondolom, hogy a közös vállalkozások mindenképpen jót tesznek a kutatásnak is. A közös vállalkozások azt, mondj, azt mutatják meg, hogy hogyan lehet a polgárok tudását ötvözni az európai finanszírozáson. Nagyon fontosnak tartom a KKV-k szerepét a közös vállalkozásokban. Örülök annak, hogy a közös vállalkozások támogatják a KKV-ket, és remélem, hogy a KKV-k minél nagyobb szerepet játszanak majd a jövőben a közös vállalkozásokban. A Horizont 2020-szal kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy itt vannak kulcsfontosságú teljesítmény indikátorok is. Gratulálnom kell a közös vállalkozásoknak, mert 2017-ben a legtöbbjük vagy elérte, vagy túl is lépte, túl is teljesítette ezeket a teljesítménymutatókat. A közös vállalkozások nagyon hatékonyak, és az igazgatási költségek általában 5% alatt, alatt vannak, ez azt jelenti, hogy nagyon hatékony ez az igazgatási rendszer. Nos, ezt kell még mondanom a közös vállalkozásokról azt is, hogy nagyon rövid határidőkkel dolgoztak, rövid idő alatt sikerült mindent megvalósítani. Nos, az itt erre vonatkozóan hadd mondjam el azt, hogy a kilenc mérföld kb. hetet sikerült elérnie az ITER-nek, amit az ITER igazgatói tanácsa szabott meg a 2017-es évben. Csak az Excel közös vállalkozás esetében készült minősített jelentés a számvevőszék csak ebben az egy esetben készített ilyet. Ami az Artemis illeti, itt a, az előző pénzügyi keretbe tartozó programokkal vonta gondok. Szeretnék tehát gratulálni a közös vállalkozásoknak, köszönöm ezeket az eredményeket, és a KONT szakbizottság nevében azt szeretném kérni, hogy az összes közös vállalkozás esetében hagyjuk jóvá a mentesítést. Most pedig a tanács következik, parancsoljon Csamba kolléga. Thank you. So, thank you. So, uh, President, Chair, members. I'm sorry, Minister, just a second. Elnézést, miniszter úr Üdvözlöm a vendégeinket fönn a tribünön, de kérem, hogy maradjanak csöndben, elnézést, miniszter úr folytassa. Tisztelt elnök úr, tisztelt Öttinger úr, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 2017-es év mentesítéséről szóló vitában részt vehetek. A szerződés 319-es cikkének értelmében van arra lehetőségünk, hogy itt legyünk. Nos, az EU-s alapokat a szabályok értelmében kell felhasználni, és nagyon fontos, hogy a megfelelő pénzügyi gazdálkodás elvények tiszteletben tartásával történjen mindez. Február 20-án az állandó képviselő, képviseletről a KONT szakbizottságban a tanács ajánlásait bemutatta, arra vonatkozóan, hogy meg kell adni a bizottságnak a mentesítést. A mai napon lesz a szavazás erről, és reményünket fejezzük ki azzal kapcsolatban, hogy megadják majd a bizottságnak ezt a mentesítést. Fontos szempont továbbá a kifizetések szabályszerűség, illetve legalitása. A számvevőszék arról is beszámolt, hogy hogyan alakult a hiba arány az elmúlt években. A tanács sajnálatosnak tartja azt, hogy a 2017-es évben a 2,4 százalékos hibarány, a kifizetésekről van szó, meghaladja a 2 százalékos célkitűzést. Úgy gondolom, hogy az összes szakpolitikai területen jobban oda kell figyelni arra, hogy a hibarány lecsökkenjen. Hölgyeim és uraim, a 2017-es év különleges év volt, nem csak azért, mert a pénzügyi tervezési időszak közepén helyezkedik el, hanem azért is, mert az ellenőrzési keret megváltozott. Főleg a kohéziós politikában jelentkezett ez. A számövőszékét először egy egészen más megközelítést foganatosított. A cél az volt, hogy a jelenlegi programozási időszakot a lehető legjobban kihasználják a tagállamok. Az elmúlt év, években a kifizetési kifizetésnekben a hiba arány már sokadik éve csökkent. Ez azt jelenti, hogy egyrészt az igazgatási, másrészt pedig az ellenőrzési szerkezet, rendszer is javulni látszik, ezt a tendenciát foglalk, folytatni kell. Nagyon fontos az is, hogy a költségtérítéseknél valamilyen módon meg, fog, meg tudjuk fordítani a negatív tendenciát, itt még mindig nagyon nagy a hibák aránya. Úgy gondolom, hogy olyan szabályozó keretre van szükség, amely átlátható, egyértelmű, köve, könnyen követhető, és ezáltal hatékonyabban lehet majd az EU-s alapokat kezelni. Hasonlóképpen a számvevőszék figyelembe veszi az egyszerűsítésre vonatkozó számvevőszégi tanácsokat, ajánlásokat, úgy gondoljuk, hogy az alapelveket, az EU-s költségvetési végrehajtási alapelveket is mindenképpen egyszerűsíteni kell. Ez felel meg az EU-s célkütűzéseknek. Fontos, hogy az európai adófizetők tudják, hogy a befizetett adójuknak, adójukat jól felhasználjuk. A tanács úgy véli, hogy harmonizálni kell a különböző jelző számokat az, e a költségvetés végrehajtására vonatkozóan. Így az elszámolhatóság is jobb lesz, és az átláthatóság is megnő majd az összes érintett fél számára. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban kéne koncentrálni arra, hogy tudjuk mérni a teljesítményt, másrészt viszont a számvevőszéknek továbbra is nagyon pontos, nagyon konkrét jelentéseket, éves jelentéseket kell készítenie hibaarányról és egyéb, egyéb tényezőkről. Ez a hármas fejezetben, illetve a Global Europe nevű fejezet esetében is rendkívül fontos. A tanács úgy gondolja, hogy általánosságban bizonyos dolgokat meg kell változtatni, például a költségvetés a költségvetés esetében a felelősségvállalást eh, is eh, át kell gondolni. A számvevőszék ajánlása az volt, hogy eh, ezekben a kérdésekben sokkal világosabb iránymutatásokra van szükség, ezzel egyetértünk. Az átláthatóság, illetve a előrevetíthetőség elveit mindenképpen tiszteletben kell tartanunk örülünk a pozitív változásoknak, egyértelműen vannak pozitív változások, és örülünk annak, hogy a bizottság, a tagállami hatóságok, illetve a számvevőszék is sok mindenen javított. Egyértelmű üzenetre van szükségünk, szüksége az európai polgároknak is, meg kell, őket, meg kell mindenkinek mutatnunk, hogy okosan és értelmesen használtuk fel az adóforintokat. Köszönöm szépen, Öttinger úr következik, a bizottság nevében parancsol. Herr Präsident! Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves jelentéstevők, tisztelt képviselők, üdvözlöm emellett az Európai Számvevőszék elnökét, az Európai Tanács elnökét. Tisztelt hölgyeim és uraim, először is köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a konstruktív mentesítési eljárásban, elsősorban Ayala Szender asszonynak és kollégáinak a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságból nagyon kompetensnek, objektívnek tartom az önök által megfogalmazott jelentést. Ugyanígy köszönöm az Európai Számbevőszéknek is, amely állandóan kritikus módon konstruktív partnerünk, amelynek ajánlásai mindig tovább visznek minket, amelyet, amelynek ajánlásait folyamatosan betartjuk, és amelynek munkáját nagyon helyesen méltatták már mások. És a 2017-es év az utolsó év, amelynek mentesítését ez a parlament a választások előtt megítéli, ezért köszönöm Gressle asszonynak, a Költségvetés Ellenőrzés Szakbizottság elnökének és a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság egészének is az elmúlt öt év munkáját. Öt év után röviden mérleget is szeretnék vonni. Az elmúlt években a költségvetés végrehajtásán jelentősen javítottunk. A bizottság, a parlament, a tanács és a számvevőszék is egyaránt hozzájárult ehhez. A teljesítményt nagyobb mértékben előtérbe helyeztük. Megvizsgáltuk, hogy a korlátozott erőforrásokkal hogyan tudjuk közösen végrehajtani prioritásainkat, és hogyan tudunk hozzáadott értéket teremteni. A hozzáadott érték a következő költségvetési programjaink mottója is. Sokat tettünk azért, hogy a szabályokat egyszerűsítsük, és hogy minden kedvezményezett életét is megkönnyítsük, a különböző pályázatok benyújtásától egészen a pénzek lehívásáig. Egyszerűsítettük például a költségopciókat. Úgy gondolom, nagyon fontos volt Gressle asszony munkája is mindezek szempontjából sikerült közösen megteremteni az egyszerűsített programok alapjait a következő éves pénzügyi kereten belül. A költségvetés végrehajtását javítottuk, közel megfeleződött a hiba arány, 2,4%-nál áll jelenleg, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen tovább javítsunk, és ezáltal védjük az adófizetők érdekeit. A költségvetés védelmén is javítottunk, egy egyre szilárdabb báváló keretet teremtettünk a megelőzéshez és a korrektúrákhoz. Az administratív és ellenőrző rendszeren is javítottunk, mindent megtettünk, hogy a tagállami adminisztráció is javuljon, azért, hogy a tagállami munka a mi munkánk alapjává válhasson. Az a tény, hogy a számbevőszék az elmúlt két évben nem készített negatív értékelést, szintén azt mutatja, hogy általában véve javulás történt. A jelentéstételben is javulás történt. A, az integrált pénzügyi jelentéstételi csomaggal elértük azt, hogy a különböző programok teljesítményére vonatkozó fontos dokumentumokat megkapjuk, így átfogó áttekintést tudunk nyújtani a mentesítési eljárásról is. A számbevőszék követelései és az önök követelései is szintén részévé váltak a következő pénzügyi keretnek. Arról kell gondoskodnunk, hogy az adó pénzekkel megfelelően bánjunk, és hogy egy hozzáadott értéket teremtsünk a polgárok számára, ez áll továbbra is a középpontban. A következő többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások jelentős lépést jelentenek ebbe az irányba. Ami konkrétan a 2017-es költségvetési évet illeti. Nos, az önök jelentése, hölgyeim és uraim, világosan mutatja, hogy többnyire pozitív fejleményekre került sor az Európai Unió költségvetésének végrehajtásában. Még világosabbá akarjuk tenni a polgárok számára, hogy az európai költségvetés milyen hozzáadott értéket jelent mindannyiunk számára nap mint nap. A költségvetés relatív értelemben kicsi, viszonylag kicsi, de nagyon hatékony, mert olyan eredményeket érhetünk el vele, amelyeket a tagállamok külön-külön nem, vagy csak drágábban érhetnének el. A határokon átnyúló infrastruktúrális hálózat kialaképítése, a vasút, a közúti közlekedés szempontjából, vagy a digitális infrastruktúra, a munkahelyteremtés a fiatalok számára, az energiállátás biztonsága, a belső piac, a digitális belső piac, a kutatás, a KKV-k támogatása. Ezek mind-mind olyan területek, ahol európai hozzáadott értéket tudunk teremteni a közös fellépés által. A jelentésük megemlíti azokat a területeket is, ahol javulásra van szükség. Néhányjal kapcsolatosan állást foglalnék most. Az első központi pont az európai pénzek lehívása, igénybevétele. A legutóbbi többéves pénzügyi keret elején, első éveiben csak lassan hívták le a pénzeket, ez az elmúlt években nagy mértékben javult, így felvettem a teljes haladési, haladási sebességét a költségvetés végrehajtása. Mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy 2021-ben, 2022-ben az egyszerűsítés és a költségvetési keret gyors, korábbi elfogadása révén elkerüljük ezeket a nehézségeket, vagy legalábbis csökkentsük őket. Másodszorban azt szeretnénk, hogy az adópénzeket megfelelően költsük el, ezért a költségvetés teljesítmény kerete viszonylag magas, ezt az OECD is rendszeresen megerősíti. További lépéseket javasolunk a többéves pénzügyi keretre vonatkozólag. Célul kell kitűznünk azt, hogy a teljesítmény adatokat begyűjtsük, és ezáltal bizonyíthatóvá tegyük a hozzáadott értéket. Harmadsorban szólnék a hiba arányról. Mindent meg akarunk tenni azért, hogy a hiba arány még tovább csökkenjen. A programok végrehajtását követően és a kontrollokat, ellenőrzéseket követően arra jutottunk, hogy továbbra is Közel 2%-os a hibaarány. 2017-ben értük el ezt az eredményt, és továbbra is ezt vesszük alapul a további költségvetési munkánk kapcsán. Negyedik pont, összeférhetetlenség. Minden tiszteletem a parlamenté, és különösen a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságé, amiért az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok szigorítását támogatta, sőt elősegítette. Lépéseket teszünk most annak érdekében, hogy a tagállamokat támogassuk, segítsük abban, hogy az új költségvetési rendeleten belüli összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat hogyan kell értelmezni és végrehajtani. A tagállami ellenőrző tevékenységet szintén nyomon követjük és ellenőrizzük. Április 10-én lesz ezzel összefüggésben egy nagy konferencia, amelyen részt vesznek a tagállami hivatalok is, azért, hogy közösen beszéljünk arról, hogy összeférhetetlenség esetén milyen konkrét lépéseket kell foganatosítani, és mik a bevált gyakorlatok. A parlamentet is szeretettel várjuk ezen a konferencián, örülnénk, hogyha aktívan hozzájárulna az eseményhez. Mint ahogyan tudják, hölgyeim és uraim, a bizottság vizsgálja azt a panaszt, amely arra vonatkozik, hogy összeférhetetlenséggel kapcsolatos problémák alakultak ki Csehországban. Szeretnék, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az új költségvetési rendelet hatályba lépése előtti időszak között és a hatályba lépés utáni időszak között tegyünk különbséget. Nyilván mi mindkét időt intervallumot megvált, meg, megvizsgáljuk, a tavaly augusztus előtti időszakot és a tavaly augusztus utáni időszakot, és januárban elkezdtük az auditok végrehajtását, különböző fékozgatóságok szakértői vesznek ezekben részt. Ezek az auditok, ezek az ellenőrzések folyamatban vannak. Azt akarjuk megvizsgálni, hogy teljes körűen betartották-e 2012 és 2018 között az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, ami a tavalyi év augusztus 2-a utáni időszakot illeti a cseh kormányfőt megkértük, hogy írásban tájékoztasson bennünket arról, hogy milyen célzott intézkedéseket tesznek ő és kormánya azért, hogy az összeférhetetlenséget előre kizárják, és milyen aktív lépéseket tesznek a jelenlegi helyzet megoldására. Jelen pillanatban értékeljük a választ, amit megkaptunk a felvetéseinkre. Elsősorban az érdekel bennünket, hogy a kormány milyen lépéseket tesz az összeférhetetlenségi ügyek megoldására. A kormányfő közölte, hogy az eszé alap tanácsából kivonul, lemond erről a tisztségéről, és ezen tények ismeretében az Európai Bizottság nem sokára levonja következtetéseit. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Bizottság jelen pillanatban az európai Struktúrális és beruházási alapokból nem foganatosít kifizetéseket az agrofernek, ez az érintett vállalkozás Csehországban, mindaddig, amíg a helyzet nem tisztázódik. A cseh hatóságokat tájékoztattuk arról, hogy kérjük a támogathatóság megvizsgálását. Ez egy proaktív intézkedés az európai költségvetés védelme érdekében. Nagyon fontos, hogy következetesen, de objektíven járjunk el. A cseh hatóságoktól kapott válaszokat e-, elemezni kell, és meg kell majd vizsgálni, hogy szükség van-e a kifizetése korrekciójára. Azonban nem szabad előre ítélnünk, meg kell várnunk a vizsgálatok lezárását. Hogyha megállapításra kerül, hogy a hatályban lévő jogszabályokat nem tartották be, akkor megtesszük a szükséges lépéseket a költségvetés védelme érdekében, és korrekciós lépéseket is teszünk a múltra nézve, hogyha arra szükség van. Az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatni fogjuk, ahogyan a tavaly decemberi plenáris ülésen bejelentettem, áprilisban a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban is beszámolok majd, és készen állok arra, hogy a választások után júliusban, szeptemberben, októberben is beszámoljak az összes auditunkról, és az azokkal kapcsolatos következtetésekről, valamint a foganatosított intézkedésekről is. A következő kérdés a magasrangú kinevezések kérdése, mégpedig a tavalyi év során ez is, ez a téma is ugye a jelentés tárgyát képezi. Szeretnék visszautalni azokra a megbeszélésekre, amelyeket az összes intézménnyel folytattunk tavaly szeptemberben. Az EU-s szervek képviselői ismertethették, hogy a különböző eljárások hogyan néznek ki, és összehasonlíthatták a különböző eljárásokat, tehát a bevált gyakorlatok megosztása történt. Úgy gondolom minden intézménynek az a célja, minden EU-s szervnek az a célja, hogy a tapasztalat, a képzettség, a rátermettség alapján nevezzi, nevezzenek ki magasrangú tisztségviselőket. Az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése különösen érdekelte önöket ebben a jelentésben. A kinevezés óta az Európai Parlament több nyilatkozatot is tett, sok kérdés merült fel, többek között az ombudsman részéről is. Mi az Európai Bizottság részéről teljes körűen együttműködtünk, igyekeztünk minden kérdésre pontosan, átfogóan válaszolni és betekintést adni az összes releváns iratba. Az én, a mi álláspontunk továbbra is az, hogy a kinevezés a statútumnak és a jogszabályoknak, valamint a joggyakorlatnak megfelelően történt. A főtitkár tisztségét az előírásainknak megfelelően tölti be, és ez a továbbiakban is így lesz az Európai Bizottság elnöke és minden biztos teljesen teljes, körül, teljes mértékű bizalommal fordul felé, a főtitkárnak megvan az összes szükséges képze, kvalifikációja, és megvan a tapasztalata, amely szükséges a feladat ellátásához. Nem szándékozzuk felülvizsgálni döntésünket, és erre nincs is lehetőség, mint ahogyan tavaly áprilisban a parlament is elismerte. Egy kinevezést nem lehet visszavonni. Teljesen értem egyik-másik kérdésüket, például az átláthatóság, az igazságosság, az esélyegyenlőség elve számomra is fontos. Ennek szellemében néhány napon belül javasolni fogom a kollégáknak, hogy a legmagasabb és a magasabb vezetői állások kiírását ezen elveknek megfelelően tegyék meg. Biztos vagyok abban, hogy a hatályos jogszabályokra épülő bizottsági eljárások robusztus keretet szolgáltatnak ehhez, és lehetővé teszik, hogy a magasrangú tisztviselőket ezen az általam említett elvek alapján lépjük meg. Még egy utolsó szót arról az Európai Bírósági eljár, az IMG-vel kapcsolatosan, amelyet Ayala Sender asszony is említett. Az IMG-vel együtt a bizottság nem régiben együttműködött, hogy bizonyos politikai projekteket végrehajtsuk, ahogyan a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságból tudható. A bizottság az IMG státuszát nemzetközi szervezetként megtámadta. A legutóbbi ö, alkalommal az Európai Bíróság nem követte a bizottság álláspontját, nem adott igazat a bizottságnak, ezért az Európai Bizottság nyilvánvalóan eleget tesz ezeknek a döntéseknek. A kimaradt kifizetéseket az IMG irányába folyosítani fogjuk, és az esetleges jövőbeni együttműködés lehetőségét az IMG-vel jogilag és objektíven megvizsgáljuk. Hölgyeim és uraim, önök mindannyian a jelenleg véget érő ciklus során sikeresen és konkrétan hozzájárultak az önök által is elfogadott költségvetés végrehajtásához, mind ami a teljesítményt, mind az mi a szabályok végrehajtását illeti, mind ami a csalás elleni küzdelmet illeti. Az előttünk álló jelentés tervezett konkrét követeléseket fogalmazott meg. Ezeket bizottságként nagyon komolyan vesszük. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak az Európai Bizottság következő lépéseiről be fogok számolni ősszel. Az önök munkája intenzív volt és gyümölcsöző. Nagyon szépen köszönöm ezt önöknek, és köszönöm a konstruktív együttműködést is. Mivel ez az utolsó lehetőség, hogy a mentesítésről beszéljünk, köszönöm önöknek, mindannyiuknak a nagyon igazságos és kollegiális együttműködést. Thank you, Köszönjük szépen, biztos úr! Mi is nagyra értékeljük a biztos működését. Léne úr, köszönöm szépen elnök úr a szót, tisztelt képviselő kollégák, tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi elnökség. A választási időszak vége előtt ez az utolsó alkalom, hogy a számvevőszék szóhoz jusson, és ezért szeretném a számvevőszék jelenlevő tagjai nevében Gressler asszonynak, valamennyi előadójának, Öttinger biztos úrnak, a munkacsoportoknak a kiváló együttműködést megköszönni, amely az egész választási időszakban jellemezte az munkánkat. Az önök ellenőrző tevékenysége jogalkotási jellegű is, és a közérdek motiválja. Biztos vagyok abban, hogy számos polgár számára fontos, hogy az EU joganyagát tisztességesen alkalmazzuk, az adókat beszedjük. Az az állásfoglalás, amit a parlament most el fog fogadni ma, ez nem Bianco csekk, nem a jövőre vonatkozik, hanem csak a múltra. Ezt a jó együttműködést folyamatosan fenn kell tartani. A bizottság, a jogakereteket, ha nézzük, felelős minden jogalkotásért, ami ezen a területen érvényes lehet, a parlament pedig felelős minden költségvetési kiadásért valamennyi intézmény tekintetében. Valamennyien tudjuk, hogy az éves jelentésünk, a külön jelentéseink mit tartalmaznak. 2016-ban még csak feltételes és nem teljes körű mentesítést javasoltunk, mert a pohár a mi látásmódunk szerint hát félig volt csak tele, bőven volt még javítani való, mind a bizottságnál, mind a tagállamoknál az elszámolásokban, pénzkezelésben. Most azonban négy dolgot elmondhatunk. A gazdaságossági elemzések során az Európai Parlamentnek köszönjük, hogy a külön jelentéseink ajánlásait komolyan vették, elfogadták, továbbították. Ez az az eszköz, amelyel az Európai Unió programjainak végrehajtását lehet javítani. Hangsúlyoznám, hogy a számbevőszék tagja és valamennyi munkatársunk az önök bizottságaiban folyamatosan jelen volt, rendelkezésre állt amikor külön kérdéseik voltak hozzánk, és lesznek a jövőben, mi mindig nyitottak vagyunk erre, és támogatni fogjuk a parlamenti képviselők munkáját. Másodszorban a, az úgynevezett RAL tekintetében közösek az aggodalmaink a parlamenttel. Amikor októberben önöknél jártam, megígértem, hogy a, mélyen megvizsgáljuk ezt a kérdést, és örülök annak, hogy most elmondhatom, hogy lezártuk ezt az elemzést, és a 267 milliárd eurós hátralék, ami az évek során felgyűlt, és e- az okok kiderítése részletesen immár megtörtént, és április másodikán be is mutatjuk önöknek ezt az anyagot. Továbbá a bizottságnak javasoltuk, hogy a hiba arány számítás módszertanát dolgozza át, és erről megállapodást is kötöttünk a bizottsággal. A függetlenségünk ellenére nyilván a bizottság egyes munkahelyével, főigazgatóságaival napi kapcsolatban vagyunk, minden jobbítási intézkedést követünk. Öttinger biztos úr csapatával komoly, nagy jobbításokat hajtott végre a bizottságnál. Hatalmas előrelépés történt, különösen az utóbbi hónapokban, és örülünk, hogy ez megtörtént. A tanács vonatkozásában is voltak ajánlásaink. Nyilván közös célunk az, hogy a tanács a legaktuálisabb adatokkal rendelkezzen, különösen azokon a kényes területeken, ahol ezeknek politikai tartalma, töltése is van. Az éves jelentésünkben megállapítottuk, hogy a források felhasználásának üteme még mindig lassú. Az utóbbi évek során a kockázat elemzéseink kimutatták, rendszerszerű módon kimutatták, hogy melyek a legnagyobb kockázatok. Ezek ismertek most már, és a kockázatokkal kapcsolatos részletes információkat a külső elemzőkkel hasonló módon állapítottuk meg. Ezek után a magunk részéről a minőség útjába semmi nem áll. A 2017-es évnek a kohézió volt a fő jelszava. A kohéziós politika területén nagyon sok ellenőrzést végeztünk az életékes kiadási kiadóhatóságoknál, és a mostani elemzésünkbe ezeket az adatokat bevettük. Most már ezért sokkal szélesebb körű információkkal tudjuk ellátni a parlamentet az európai pénzek felhasználásáról, mint korábban, és ezt a munkánkat folytatni is fogjuk. Földrajzi és tematikus értelemben is részletesebbeké váltak és időszerűbbeké az elemzéseink. Ezt a trendet kívánjuk követni, és a költségvetés valamennyi olyan területén alkalmazni, ahol a költséghatékonyság területén még vannak behozni valók. Végül pedig az Európai Központi Bankkal való együttműködésünkről. A központi bank dokumentumaihoz való hozzáférésekkel gondok voltak, de az utóbbi időben, ha más nem, az atmoszféra, a légköre a tárgyalásoknak javult. Az intézményközi párbeszédnek ez is része kéne, hogy legyen, hogy a központi bank által megígért hozzáférési jogosultságunkat végre tényleg megkapjuk. Ez az önök munkájának is köszönhető, hogy elléptünk ebbe az irányba, bár még nem értünk a folyamat végére, Reméljük, hogy a nyári szünet előtt még a központi bank elemzését is el tudjuk végezni. Kérem a parlamenti képviselő kollégákat, hogy azokon a területeken, ahol jogalkotásra van szükség, főleg a központi bank tekintetében, ott ezt a jogalkotást hajtsák végre, és a mandátumon korlátozását a központi bank felügyelete tekintetében ne engedje meg. Utolsó mondani valóm. Az európai parlamenti választásokra készülve, néhány héten belül elindul a kampány, gondolom, hogy fontos azt is elmondani, hogy az Európai Parlament valamennyi tagja elismerte, hogy a mi munkánk szakszerű és független volt. Ezt a függetlenségünket fenn kívánjuk tartani, a jövőbe tekintünk, most februárban számos állásfoglalás rövidített formáját kiadtuk, ezeknek a részletes elemzése is történik, és a hosszú távú pénzügyi tervezés kapcsán is lesz mondani valunk. Az éves jelentések és a külön jelentések számos kritikát tartalmaznak, de még több sikertörténetet, és mint ellenőrző hatóság, nekünk nem az a feladatunk, hogy minden, minden kákán csomót keressünk és állandóan kritizáljunk, hanem az a feladatunk, hogy a hibákat feltárva a jobbítás iránymutatásait, irányvonalait felvázoljuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szeretnék valamit most bejelenteni, miután ilyen átfogó mi, miután ilyen átfogó beszédeket hallottunk, kicsit késésben vagyunk, úgyhogy senkinek nem fogom azt tolerálni, hogy túllépje a hozzászólási idejét. Kérem, tartsák be a hozzászólási idő, időt, nem tudok plusz időt adni senkinek. Most a szakbizottságok szószólói következnek. Gillasszony az első. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy korábbi kollégánkat, Diléne urat itt üdvözölhetem.